Good evening, colleagues. Kedves kollégák, jó estét kívánok! A napi rend egyes pontjával kezdjük, és tudniuk kell, hogy az úr csak 8 óráig ér rá. A következő pont 8 óra, akkor kezdődik, nem 19 óra 45 perckor, hogyha uh, ez így rendben van, akkor így módosítjuk a napi rendet. Két témánk van ma estére, kedves kollégák, de még ezelőtt hadd mondjam már hogy milyen a nyelvi rendszer. A Dán, Ír és Máltai nyelvekre nem lesz ma este tolmácsolás. Tehát két érdemi témával foglalkozunk, az európai menekültügyi támogatási hivatallal, illetve az EU Egyesült Államok biztonsági térséggel. Tehát először az igazgató tanács által az új főigazgatói polcra, főigazgatói polcra kiszemelt új személlyel fogunk beszélni, José Carrera-val. január 22-én Mm, nevezte eh, ki, illetve jelölte főigazgatónak az igazgató tanács. Ha az EASZO rendelet 31-es eh, eh, pontja értelmével az Európai Parlament illetékes szakbizottsága előtt nyilatkozatot tesz, illetve válaszol a parlamenti képviselők kérdéseire a főigazgató jelölt Karéra úr, tehát 10 percben fog nyilatkozatot tenni, ezután pedig a, a kollégák kérdezhetnek. Akkor kezdjük is Karéra úrral, maximum 10 perces bemutatkozásával, és szeretném üdvözölni Karéra urat. Tessék, önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt LIBE szakbizottságbeli képviselők. Természetesen nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek ma este önökkel, miután néhány nappal ezelőtt az ELZO igazgató tanácsa megválasztott öt pontos tervemet is szeretném bemutatni önöknek az elkövetkező évekre vonatkozóan. Mindenek előtt azonban harmutatkozzak be. Portugál vagyok, több mint 30 éve töltök be vezető tisztségeket világ különböző részein. Válságkezelésben szereztem tapasztalatot az ENSZ-nél, nagy humanitárius segítségnyújtások során Afrikában, Ázsiában, Európában is dolgoztam. a Frontex egyik igazgatója és igazgató tanácsi tagja, ként is dolgoztam az arab tavasz idején, és a legfontosabb légi, szárazföld és vízi műveletekben is részt vettem a Frontex részéről. Konzulensként dolgoztam pályám körülbelül fele alatt a Ernst Young és a Lloyd cégek részére, illetve az Ernst és Young részére. A tapasztalataim kombinációja lehetővé teszi, hogy az elkövetkező öt év során hatékonyan vezessem az elzót, és hatékonyan használjuk fel az erőforrásokat, elérve a kitűzött célokat is. Tudom, hogy nincs sok időm, csak 10, illetve most már csak 9 percen valószínűleg. Hadd ismertesen meg önökkel azt az öt pontos tervet, amiben összefoglalható, hogy hogyan kell majd az elzót irányítani. Ez nem a stratégiai tervdokumentum, csak az öt legfontosabb prioritásnak a felsorolása, amire összpontosítanunk kell a munkánkban a múlt évi migrációs eseményeket követően, illetve a tanács áprilisi 10 pontos, ak 10 pontos akcióterve e, nyomán a bizottság európai migrációs ágendát e, tett közé, és ebben nagyon fontos szerepet kap az elzó. Van is itt egy újdonság, tehát e, a terepmunkában, vagy arra való felkészülésben is részt kell vennünk, amiben eddig nem volt tapasztalata a munkatársainknak. A hotspotokkal, az áthelyezéssel kell elsősorban foglalkozni úgy, hogy komoly hozzáadott értéket adjunk a tagállamoknak, mindenek előtt Görögországnak és Olaszországnak ez lett eh, az elmúlt néhány hónapban a fő profilunk, a fő tevékenységünk, és nagyon elkötelezettek vagyunk, még hatékonyabban, még eredménycentrikusabban, még termékenyebben kívánunk eh, fellépni eh, a migránsok áramlásának kezelése, javítása érdekében Görögországban, Olaszországban. Különbözőek a kihívások tagállamonként, így Olaszországban és Görögországban is mobil irodákat állítottunk fel Görögországban, rugalmas struktúrákkal a szigeteken. Most 8 irodát 5 hónap alatt mobil kommunikációval, számítógéppel, szakértő tímekkel és itt fogadják a migránsokat, és elmondjuk nekik, hogy milyen módja van a menedék ben való részesülésnek. Tolmácsolási szolgáltatást nyújtunk, szociális tanácsokat adunk, az azonosításban segítünk, illetve az áthelyezés első lépéseit mozdítjuk elő. Az elmúlt hónapok munkáját folytatnunk kell, ez a fő prioritásom, és az egész máltai csapaté is. A második és harmadik prioritás az EASO portfóliójába tartozó termékek továbbfejlesztése, képzés, a minőségi mátrix, a tagállamokhoz kell igazítani ezeket az ő szükségleteikhez. Az egyes helyeken mások a szükségletek, a balti államok különböznek a balkáni országoktól, a földközi tengeri országok, így Olaszország, Görögország különleges segítséget szükségeltetnek, és ezzel tisztában kell lenni aztán a származási ország információval mm, is foglalkozunk. A biztonságos származási ország, a hálózat építés, illetve elemzés a hálózatok révén. Hát mindezeket a portfóliókat tovább kell korszerűsíteni, és hozzá kell igazítani a különböző országok igényeihez. Tehát információs, elemző munkát végzünk, minőségbiztosítással foglalkozunk, fel kell gyorsítanom, mert kevés az időm. Minnyáján tisztában vannak azzal, hogy milyen sok csúcs találkozóra kerül sor, milyen sok magas szintű találkozóra, milyen sok konklúziót adnak ki az elmúlt hónapok során. A nyugat-balkáni vezetők csúcs találkozójának konklúziója és 17 pontos akcióterve e, konkrét szerepet szán az elzónak ebben a e, régióban. Megkezdtük ezt a munkát, már találkoztunk Szerbia, Macedónia képviselőivel, támogatjuk a tevékenységüket a migrációs áramlás menedzselésében. Aztán novemberben Valettában tartottak csúcs találkozót, és 15-20 oldalas konklúzió jött ki erről a csúcsról, hogyha közepén kinyitják az 5, 7, 8, 9. oldalon, konkrétan felsorolják, hogy milyen új feladatokat fog kapni az ELZO az afrikai származási országokban. Aztán a Törökország csomag, azt kérik, hogy a visszafogadás terén is lépjünk fel. Támogassuk, segítsük a bizottságot több szakterületen. Talán ez az a terület Európán kívül, ahol az EASO igazi új feladatot kapott. Aztán a külügyi szolgálat igazgatójától kaptam nem régen egy levelet, amiben azt kérik tőlünk, hogy dolgozzunk egy koncepciót arra, hogy mit tehetnénk a szomszédságpolitikához tartozó országokban. Van itt már némi tapasztalatunk, egy kisebb projekt most fejeződik be. Rendszereket, kapacitásokat hoztunk létre Marokkóban, Tunéziában, Jordániában, illetve ezeket teszteltük most azt kérik tőlünk, hogy folytassuk ezeket a kísérleteket, illetve nagyobb léptékben valósítsuk meg őket, Törökország, Afrika, szomszédságpolitika, mindez tehát azt mondja nekem, hogy az elzó külső szerepe meg fog nőni, és konkrét tevékenységek formáját fogja ölteni tagállamokkal, az igazgató tanácsal és talán a Liber szakbizottsággal együttműködve 2016-ban minden esetre olyan külső szerepet kaptunk, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Végül pedig jobban is kell kommunikálni, ez az ötödik prioritás. Nagyon fontos, hogy a civil társadalommal fennmaradjon a bizalmi viszony, az önök szakbizottságával a nem kormányzati szervezetekkel, hiszen mindenki érintett a menekült és migrációs kérdésekben. Nagyon komolyan fogjuk ezt venni az elkövetkező öt év során. Belső téren pedig középvezetőket kell kinevezni, új struktúrákat kell kialakítani, és az átláthatóság kultúráját meghonosítani, ezért át akarom teljesen alakítani a kultúránkat, sokkal jobban reagáló kommunikációt szeretnék kialakítani. Tehát Dióhéjban így tudom összefoglalni a stratégiai víziónkat a prioritásokról, illetve a munkaprogramról. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, most pedig szívesen válaszolok a kérdéseikre. Köszönöm szépen, elnök úr, a lehető. Köszönöm szépen. Bizonyal látja majd, hogy nagy tudással bírunk a témában, a szakbizottságban, magam is annak idején részt vettem az ügynökség felállításában, és itt többen a monitoring ügynökség létrehozásában körül bábáskodtak, úgyhogy ez e szakértelem megünkre is számíthat jövőbeli tevékenysége során. Kezdjük tehát a kérdésekkel. Kérem mindenki két percre szorítkozzék. Koelyó úrral kezdjük. Köszönöm szépen. Itáró, no compatriote, Üdvözlöm a honfitársamat, Kárejra urat. Gratulálok, hogy megválasztották, és minden jót kívánok neki a munkájához. El kell, hogy mondjam, hogy nagyon tetszett, ahogy bemutatkozott itt a szakbizottságunk előtt, nagyon professzionális mondott, egyetemen fogalmazott, pontosan elmondta, hogy milyen aggájai vannak, és milyen feladatokat lát maga előtt az EASO-val kapcsolatban. Ezek a témák természetesen nem újak a számunkra. Szeretném azt mondani, szeretném megköszönni neki, hogy amikor szüksége van az Európai Uniónak, pont akkor átveszi a gyeplőt az intézmény irányításában már egyszer növeltük az alkalmazottak számát, most újabb ilyen kérés merült föl, hogy hatékonyabban tudjon az ügynökség dolgozni. Pont egy olyan időszakban, amikor az tagállamok inkább visszalépnek a személyellátás tekintetében. Viszont nagyon fontos, hogy az EAZO megfelelően elláthassa a feladatát. Ön szerint az EASO föl van készülve a kihívások elleni fellépésre? Tudja kezelni a helyzetet? Az emberi erőforrások szempontjából mik a legfontosabb kihívások? Milyen kritikus pontokat lát? Attól félek, hogy a helyi támogatási feladat a menekültek tekintetében, ami szinte operatív feladat, egy kicsit eltávolítja az EAZ-ot az eredeti feladatától. A kérdésem konkrétan az, nemrég született meg a jogi kerete az ügynökségnek. Ez megfelel azoknak a kihívásoknak, amelyek önök előtt állnak? Vagy esetleg a jogalkotónak javasolják, hogy tekintse át újra ezt a jogi keretet? Köszönöm, Zippel asszony a következő. Köszönöm. Azt szeretném biztosítani, hogy minél több képviselőtársam részesen ebben a vitában, úgyhogy időt hagynék erre, és csak egy aspektusra koncentrálnék. Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal, ahogy tudom, azzal a fő feladattal bír, hogy támogassa a tagállamokat többé-kevésbé közös menekültügyi rendszerünkben. Koordináljon, támogasson a jó gyakorlatok cseréjében, és tekintettel az elmúlt évek munkájára úgy hiszem mindannyian elmondhatjuk, hogy az elszó az egyik azon kisebb ügynökségeknek, amelyek nem bírnak a, ugyan a legnagyobb költségvetéssel, úgymond, és a tagállamokon belüli munkakoordinálása sem volt olyan egyszerű. Most, most általában beszél, és valószínűleg helyesen, a külső dimenziójáról e koordinációs munkának, és bár általában alapvetően egyetértek azzal, hogy van külső dimenziója a menekültügyi politikáknak, mégis felmerül bennem a kérdés, hogyan lehet ezt végrehajtani, vagy nem kéne más az európai intézmények többi részét is bevonni ebbe, vagy talán több pénzre, több személyzetre, több technikai támogatásra vannak szüksége az easo ahhoz, hogy ezt a külső dimenziót is betöltse a belső dimenzión belül, ö, kívül. Jelen pillanatban milyen munkát végez? Annak érdekében, hogy a tagállamokon belüli kihívásokat és a külső dimenziót is számba vegye, és a jövőben, hogyha választania kell a kettő között, melyikre koncentrálna inkább majd? Thank you. Mr. Köszönöm. Ernst asszony. Oh, sorry. Um, I have to see, did you indicate... Bocsánat. Timothy, jelentkeztél? Nem vagy a listán, de akkor felveszlek koordinátorként. Parancsolj. Bocsánat, nem vettem észre. Timothy, parancsolj. A koordinátorok kapnak először szót, és Cornelia aztán majd... Köszönöm, elnök úr! Hagy üdvözlöm én is Kore urat. Úgy gondolom, teljesen egyetetek Coelho úrral abban, hogy a bevezetője rendkívül világos volt. Itt a nehézség abban áll, hogy olyan ügyekkel kezd megbirkozni, amelyek egyáltalán nem világosak. Úgyhogy az ő céltudatos világossága talán segít majd ebben a munkában. Két dolgot érintenék most. Az egyik, hogy nyilvánvaló olyan helyzetben vagyunk, ahol a tagállamok, amelyek a frontvonalában vannak a menekültügyi kérelmeknek, hatalmas nyomás alatt vannak, hogy megfeleljenek Dublini, a Dublini rendszer rájuk rótta követelményeinek. Azt szeretném kérni öntől, fejtse ki, jobban, hogy azokkal a korlátok forrásokkal, amelyek, amelyek mindenhol korlátosak, milyen gyakorlati segítséget tudnak nyújtani ezeknek az államoknak, frontországoknak. Másodszorban nagyon körültőkintően vizsgálódtunk a relokáció kérdésében, én vagyok a jelentéstevő a témában. Hogyan helyezzük át, hogyan osszuk szét a menekülteket. Milyen kritériumok érvényesülnek a puszta számszerűségen túl? Milyen kritériumok alapján döntenek a realokációban az emberekről, mennyiben tudják figyelembe venni az egyéni igényeket, választásokat, érdekeket, kulturális egyéb kompatibilitásbeli kérdéseket, hogy ki hova menjen. Jó lenne tudni, azt ön hogyan látja ezt, milyen gyakorlati módon tartja ezt megszervezhetőnek a mostani válságban. Thank you. Now, Cornelia, please. Köszönöm szépen, Cornelia. Köszönöm. Köszönöm szépen, először egy kérdésem van. Ha ránézzünk a most érvényben rendeletre, az EASZ-ra vonatkozó rendeletre, akkor a 30-as cikkben az igazgató posztját úgy határozzák meg, miszerint kinevezése előtt fel kell lépjen itt, hogy a szakbizottság tényszerűen megismerhesse őt. Claude, neked mondom ezt. Claude, várok hogy rád, hogy figyelj rám. Tehát a kérdésem az, az elnök talán későbbiekben tisztázhatná, hogy az elzó rendelet 30-as cikke szerint szükséges az, hogy a kinevezés előtt még a pályázó meghallgattassék itt a szakbizottságban, és ezt követően állást foglalhat a szakbizottság. Ezt így csináljuk, hogy már minden lefutott tulajdonképpen. És itt csak egy formális fecsegés fordulóban vagyunk. Másodszorban van egy érték, történt egy értékelés az Ernst Young részéről. Szeretném tudni, milyen javaslatok fogalmazottak meg az EASO vonatkozásában az Ernst Young részéről. Azon túl, amit itt elmondott ön, és talán a legfontosabb, ha az elzó feladatait megnézzük, a közös menekült ugye, rendszer koordinálása áll, itt elsősorban ez helyén való, ám hogyan akarja garantálni azt, ezt, miközben a tagállamok minden nap, éppen pillanatban is nemzetközi és európai jogszabályokat folyamatosan megsértenek e területen. Tehát ez a felvétel, az eljárás és az elismerés során is folyamatosak ezek a jogsértések. Hogyan szeretné a REC rendszabályozni a tagállamokat? Hogyan lehetne ezt az Európai Unió szintjén jogilag szabályozni? Köszönöm, Cornelia. Igen, multitaskoltam, de minden szabadra odafigyeltem a koordinátorok listáját kicsit összekevertem, és azt próbáltam rendbe tenni. Igen, teljesen jogos a kérdés. Az EAZO igazgató kinevezése tekintetében. Szeretném tisztázni, hogy a kérdések végére fog ez kerülni. A LIBE koordinátori ülés sen a koordinátorok majd döntenek a follow-upról. Van egy választási döntési lehetőségünk holnap a koordinátorok számára az lesz a javaslat, hogy a LIBE véleménytervezetéről döntsenek a EU rendelet 30-as cikke alapján. A koordinátorok dönteni fognak egy levéltervezetről a mai vita alapján. Ez logikusan, természetesen a jelölt bemutatkázását követi. Tehát a holnapi koordinátorülésen ez renden szerepel. Az ülés után majd egyébként lesz erről részletesen szó, de semmilyen probléma nem áll fenn ezzel kapcsolatban. Remélem ezzel a magyarázattal mindenki elégedett. Kedves kollégák, egy kicsit összekevertem a koordinátorok listáját. Néhány koordinátor nem jelentkezett, úgyhogy elnézést kérek. Úgyhogy most minden koordinátot felszólalok. Nem kötelező megszólalni, csak mindenkit felszólítok, és jelezze, hogy szeretne hozzászólni. Egyébként pedig maximum két perces legyen a felszólalás, mert hosszú a hozzászólók listája. Úgyhogy elnézést még egyszer. Viszont a, azt a következő, aki az EPP koordinátor helyettese. Köszönöm, Klód, és köszönöm Káreira úrnak, hogy megjelent előttünk, hogy választod a kérdéseinkre. Remélem, hogy a gyakran megjelenik majd előttünk a mandátuma során. Én is az áthelyezésre, a relokációra szeretnék rákérdezni. A relokáció és a hotspotokkal kapcsolatos feladatok a mindig kritikusak vagyunk ezzel kapcsolatban. Az EASO-nak van egy elvi szerepe, támogatnia kell a relokációt, és ez szerepel az irodát felállító rendeletben is. Azt szeretném tudni, hogy ön és az EASO, mint ügynökség proaktívabb feladatot fognak ellátni azért, hogy a tagállamok teljesítsék ezt a koncepciót. A hotspotokkal kapcsolatban mit kell tenni azért, hogy ezek a hotspotok megfelelően és minél hamarabb működjenek? Abban a jelentésben, amit um, Kenge asszonyal együtt írunk, és az árnyék előadók segítségével, az összes politikai frakciók képviseletében, mi le is írjuk, hogy úgy látjuk, hogy az EASO egy főszereplő ezen a területen. És ezzel kapcsolatban kérem mondja el, hogy mi az önvéleménye az EASO továbbfejlesztéséről, a feladatai tekintetében. Hogyha összehasonlítjuk, összehasonlítjuk azzal, amit eddig nem megfelelően teljesítettek, hogyan lehet egy még fontosabb ügynökség az EASO-ból a menekültügyi témában. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy betartott a felszólási időt is. Nagyon hosszú a lista, lezárom a listát. Úgyhogy következő koordinátor. Sargentini asszony a zöld frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek. Nagyon őszinte és nyitott megbeszélésem volt Karajra úrral, és úgy gondolom, hogy nehéz a feladata. A menekültügyi válságot kell kezelnie, a tagállamok néhány hétre elküldenek önökhöz egy embert, aztán elmennek, aztán lecserélik őket másokra. Hogyan gondolja kezelni az ügynökséget, hogyan tudnak hatékonyan dolgozni ilyen körülmények között? Köszönöm. Köszönöm, Judith. FTD. E Mikrofonon kívül. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék José Carrera-nak köszönetet mondani, hogy bemutatta a programját. Én is praktikus kérdéseket teszek föl. Két kérdésem van. Az első általánosságban a bevándorlókkal kapcsolatos kérdések keltelése talán az egyik legnagyobb kihívás ebben az időszakban az EU előtt. Azt szeretném kérdezni, hogy ön szerint milyen hozzáadott értéket tud biztosítani az EASO milyen hozzáadott értéket tud gyakorlati szinten biztosítani ez az ügynökség. Mit lehet még tenni ahhoz képest, mint amit eddig már megtettek, azért, hogy javítsuk a menekült áramlat, a bevándorlók áramlat, áramlásnak a kezelését. A következő konkrét kérdésem a hotspotokkal kapcsolatos. Kritikus, szkeptikus vagyok a megoldással kapcsolatban, és inkább úgy gondolom, hogy ez a megoldás része lehet, a bevándorlók áramlásának a kezelésében, de itt is azért vannak kérdőjelek. Az EASO szerepe a hotspotok esetén. Az ügynökség hogy tud hozzájárulni ahhoz, hogy az azonosítási eljárás és az áthelyezés javuljon. A néhány hónappal ezelőtt Olaszország és Görögország számára megszavazott sürgősségi intézkedés keretében. ALDE koordinátor nincs itt, de szeretne hozzászólni ön az ALDE koordinátor nevében. Tessék. Ah, merci, président. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani és gratulálni eh, Pereira úrnak nagyon világosan mondta el a célkitűzéseit. Ugyanazt a kérdést tenném fel először, mint Coelho úr. Ahhoz, hogy az egész programot megvalósítsa, amit bemutatott nekünk, a jogszabályi kereteket nem kell megváltoztatni az ön hivatalának működését illetően, illetve látja, hogy milyen költségvetésre és hány munkatársra lesz szükség az elkövetkező évek során, mert nekünk jók a szándékaink, de szeretnénk ezt tudni. Kettő. Most operatív kérdéseket tennék fel azt mondja ön, hogy regisztrálnak a terepen, de a feljegyzéseiben az is szerepel, hogy gépesíteni, automatizálni kellene, javítani kellene az eljárást, hogy ne kelljen megkettőzni a munkát, és ne kelljen a tagállamoknak újra elvégezni azt, amit önök is elvégeznek. Ezt esetleg elmondaná, hogy gyakorlatilag hogyan is néz ki, hogy milyen helyzetek állnak elő, és hogy milyen helyzeteket kellene orvosolni a harmadik pedig hogy a regisztrációról beszél, de ugye általában a hotspotok jó működése is önökhöz tartozik, hogyha az embereket már regisztrálták, akkor önök ugye megkülönböztetik azokat, akiknek jó esélyük van arra, hogy menedékjogot kapjanak, tehát menedékkérőnek fogják tekinteni őket, illetve elválasztják tőlük azokat, akik inkább gazdasági migránsnak minősülnek. Mi történik ezekkel az emberekkel? Más bánásmódot kap a két kategória? Azok, akik nem menedékkérőnek minősülnek, azokat ott hagyják az útszélen? Milyen mechanizmus ez? Szeretnénk, hogyha nem bürokratikussá válna a regisztráció. Köszönöm. Köszönöm, Gerald. Most pedig Melon úr következik, a hozzászólói lista szerint haladunk tovább. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjem meg, hogy Carrera úrnak gratuláljak a megválasztásához, kinevezéséhez, nem csak azért, mert portugál, hanem nagyon nagy tapasztalata van, sok tapasztalatot szerzett a Frontexnél, és ez nagy előny. Ez indokolja a megválasztását is. Pillanatnyilag nagyon nehéz időszakot él meg Európa. Hadd emlékeztessek két miniszter szavaira, az osztrák miniszter asszony Janaka Mikleker illetve Anders Szögemen, svéd miniszter azt mondták, hogyha Görögország, akinek a legnagyobb az európai országok közül a flottája nem tudja megvédeni az Európai Unió külső határait, akkor a Schengeni térséget kell máshol meghúzni az osztrák miniszter szerint a helyzet kifoghatni a ö, személyek szabad mozgására. És hát ez nyilván felvetődik. A menekültügyi támogató iroda milyen megoldást tud nyújtani annak érdekében, hogy az áthelyezési rendszer működőképessé váljék, és Görögországnak enyhüljenek a terhei. Hogyan tud reagálni a két miniszter szavaira? ami a technikai kérdéseket illeti. Biztos, hogy létezik olyan módszer, ami lehetővé teszi, hogy különbséget tegyenek a rengeteg ember közül, azok között, akik menedékkérők, és azok között, akik gazdasági migránsok, mint a többi gazdasági migráns a világban illetve adott esetben bűnözési vagy terrorista célral érkezett Európába. A rendelkezésükre álló eszközök elegendőek-e, vagy jó lenne több eszközzel rendelkezni, több garanciával, nagyobb biztonságban végezni a munkát? Elnök, köszönöm. Talib. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Karéra úr, köszönöm, hogy eljött, és gratulálok az előadásához. Meg kell mondjam azt is, hogy én igen szorosan figyelemmel kísérem az ügynökség munkáját, és örülök annak, hogy több operatív szerepet vállal. Néhány kérdésem volna azon fejleményekkel kapcsolatban, amit az elmúlt hetekben láttunk különösen azt láttuk, hogy a tagállamok, amelyek eddig nagyon nyitottak voltak a menekedékesek befogadásában, mostanában restriktívebb szakpolitikákat vezetnek be. Mi ön hogy látja ezeket a fejleményeket, mit lehet tenni? Mit tehet az EASU a helyzet megoldásához? Az öt pontos tervében említette, és ebben egyet is értek, hogy az EASU erősebben hozzá kell járjon a közös európai menedékpolitikai rendszer végrehajtásához. E tekintetben azonban hogyan látja az ELZO szerepét ön, különösen a Dublin rendszer megújításában, reformjában milyen szerepet lát magának? Köszönöm. Tomás Zsidovszki. Köszönöm szépen. Jó estét. Én is szeretnék gratulálni Carrero úr kiváló előadásához, amelyben koncepcióját és céljait taglalta. Azt kell mondanom, hogy kevés jelöltünk volt, aki ilyen jól számolt be a feladatairól, én egyébként tavaly előkomolyan tanulmányoztam az ügynökséget, ismerem a munkáját, az előnyeit, azokat a hátrányokat és hibákat, amelyek működésében adódtak az elmúlt időszakban, és örülök annak, hogy ilyen jól látja a működését. Egyébként elügyét is nagyon becsültem, akit nagyon jó szakembernek tartok. Egy kommentárt engedjen meg láthatóbbá kellene tenni az ügynökséget, nem csak Máltában, hanem az Európai Unióban, mert őszintén szóval nem hallottunk, nem tudunk eleget erről az ügynökségről, talán jobban ismerték kellene tenni a működését. Az ügynökségek mentesítése során nagyon sok bíráló hang hangzott el, miszerint az ügynökségeket össze kéne olvasztani, az elzót is más ügynökségekkel. Ön hogyan válaszolna ezekre a viráló hangokra, hogyan védené meg úgymond az elzó különálló státuszát, azt a gondolatot, hogy a következő 15 éven át is, továbbra is fel kéne tartani az elzót, mint egyedülálló külön ügynökséget. Gomes asszony. Köszönöm, elnök úr. Igen, én is szeretnék gratulálni Karajra úrnak, és szeretném én is hallani a választ erre a kérdésre, hogy milyen eszközökre van szüksége az EASO-nak ahhoz, hogy még operatívabb lehessen, és hogy főleg ebben a válság időszakban el tudja látni a feladatait. Azt is szeretném kérdezni, bizonyos információk alapján, amelyeket nem tudom, hogy meg tud -e erősíteni, például a múlt hónapban azt láttuk, hogy a görög hotspotok hogy működtek. Ugye nagyon nehéz, hogyha Portugál, Portugáliában kell például kezelni ezt a kérdést az eljárási rendszer akkor tudna működni, hogyha az áthelyezés is jól működne, viszont ez nagyon-nagyon lassan működik. Emberi erőforrásokban, pénzügyi erőforrásokban is hiány van európai szinten, de a helyi ügynökségek szintjén is igaz ez. Szeretném, ha elmondaná, hogy ön szerint a tagállamok mostanáig mert nem alkalmazták a 2001-es ideiglenes védelemre vonatkozó szabályokat ez az eljárás gyors lehetne, ha az EASO részt venne ebben a folyamatban, akkor esetleg föl lehetne gyorsítani ezeket az eljárásokat. Akár egy légi hidat is ki lehetne alakítani, és így föl lehetne számolni az emberkereskedők munkáját. Végül azt mondta, hogy elégedett, az EKS, az Európai Külügyi Szolgálat teljesítette az önök kérését. Ugyanakkor az egyes tagállami minisztériumoknak biztosítaniuk kell a forrásokat, és ez viszont nem működik különösen hatékonyan. Úgy gondolom, hogy nem minden úgy működik ilyen szinten, mint ahogy ön arról beszámolt, és az e az igényeit kell figyelembe venni. Voltak olyan európai miniszterek, akik a kollégáiknak Európában azt javasolták, hogy lőjék a menedékkérőket. Mit tud erre mondani? please. Köszönöm, Rádió úr. Oh, he left. Um, Mrs. Chin Elment, Janici asszony. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék én is köszönetet mondani Káreira úrnak a bemutatkozásáért. Nagyon érdekes volt ez, már csak azért is, mert azt mondta, hogy menedzseri módon akarja vezetni az EASZO tevékenységét. Nagyon széles körű ez a tevékenység, és új feladatokra is fel kell, hogy készüljön az ügynökség valóban ambiciózus feladatok állnak az ügynökség előtt. Kollégákhoz hasonlóan én is szeretném megkérdezni, hogy a jelenlegi források, akár a jogi keret tekintetében, hogy megfelelő-e a szükséges beavatkozásokhoz, de emberi és egyéb erőforrások is megfelelőek? Mit lehet tenni azért, hogy megfelelő források álljanak az ügynökség rendelkezésére? Sok fontos, érdekes aspektusról beszélt úgy fogalmaznék, hogy 360 fokos körben kell, hogy foglalkozzon ezekkel a kérdésekkel. Görögországot és Olaszországot említette külön hazámat, amelyet különösen sújt ez a menedékáramlat, a migrációs áramlások. Beszélt a szomszédsági politikáról is, ambiciózus programokat említett. De a kérdésem, mik a kritikus pontok? úgy gondolom, hogy azért már végig kellett, hogy gondolja, hogy milyen kritikus kérdések állnak az ügynökség előtt. Ezekről tudna esetleg beszélni? Hogyan tervezi ezeknek a kritikus kérdéseknek a kezelését, amelyek ebben a hatalmas feladatkörben föl fognak merülni? Egy konkrétabb kérdésem is lenne. Nagyon örülök, hogy beszélt a hotspotokról, beszélt az áthelyezésről, de beszélt a befogadásról, a védelemről, a menedékről is Kérdésem az, hogy van-e valami konkrét elképzelése a kísérlet nélküli fiatalkorúakkal. A mai újságokban megjelent, hogy körülbelül 10 ezer kiskorú egyszerűen eltűnt, és ebből csak 5 ezer Olaszországban. Úgy gondolom, hogy erre külön oda kell figyelni. Utolsó kérdésem a frontex milyen szinergiát lehet kialakítani? Ön szerint ki lehet-e ilyet alakítani? Ha igen, akkor hogyan? És ha ezt már végig gondolt, akkor erről kérek egy részletesebb beszámolót. Köszönöm. Köszönöm, Loresten asszony. Thank you. Köszönöm. Aztán az a kérdés, hogy hogyan lehet hatékonyabbá tenni az európai ügynökségek működését a menekült válság kezelésében napi téma mindenhol napi rendben van. Ebben a tekintetben az önök ügynöksége egyre inkább központi szerepet játszik ebben a közvitában, hiszen amikor a menekültválság holisztikus kezelésről beszélünk, és a közös európai menekültpolitikáról és annak intézményrendszeréről beszélünk, meg a hatékonyabb kezelésről, menedzselésről kell beszéljünk, hiszen világosá vált, hogy a mostani rendszer, a realokáció rendszer és a hotspotok rendszere nem működik megfelelően. Kérdésem tehát voltak éppen az, önnek van-e olyan kezdeményezése, mely arra törekszik, hogy körbenézzenek az egyes tagállamokban, hol lehet hatékonyan megoldásokat találni, hol lehet olyan gondolatokat találni, amelyek révén hatékonyabbá lehetne tenni a rendszert, megújítani a rendszert. Egészen a regisztrációtól kezdve a relokáción át az integrá, társadalmi integráció kérdéseig, a, a, a munkaerőpiacról beléptetésig. Hiszen az egész folyamatot újra kéne gondolni, egy holisztikus rendszerbe helyezve. Köszönöm. Stevenson asszony kért szót, de néhány perccel lezártam a listát. és ez, ez ragaszkodnunk kell, mert kell idő a válaszokra is. Mert holnap meg ennek alapján kell a kinevezési levelét jóvá hagyni, tehát kell neki időt adni, hogy válaszolhasson a jelöltnek. Úgyhogy le kell zárjam a kérdezők listáját. Amelyen a következő Lundberg asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Kárára úr, hogy eljött a körünkbe. Úgy tűnik, hogy nagyon meggyőző a szívje, ám nagyon nagy kihívásokkal is szembe kell nézzen. Független attól, hány embert vehetnek föl, nem tudom, meg tudja oldani majd a problémát. Említettük a Frontex kérdését, biztosan vizsgálta ön is a Frontex működését, meg az, hogy a korábbinál háromszor nagyobb költségvetés kapott, miközben a Frontex 85%-a a Search and Rescue, tehát a, a menekültek felfedése és megmentése, miközben hatalmas számban áramlanak be az emberek Európába. Nagyon fontos feladat, hogy ezeket a nagy, ezt a nagy számú embert újraosszuk, elosszuk. Beszéltünk a hotspotokról, öt hónapja folyik ezek megnyitása. Pontosan mit csinálnak ezek? 2015-ben 300 embert osztottak szét, miközben 160 ezer volt a cél. És ez évben hányat várunk? Csak januárban 58 ezer ember jött Törökországból az EU területére. Tehát mi, mi, mi van folyamatban, és ön tudja, hogy mi vár önre a jövőben? Nem vagyok biztos benne, hogy a hotspotok működni fognak. Ön hogyan, hogyan fogja beérkezőket szétosztani? Utolsó hozzászóló. Kérem röviden mindenki, Livreton úr. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Carrera úr nagyon voluntarista beszédet tartott az menekült menekültügyi támogató irodát működőképessé kívánja tenni, de hát olyanok a körülmények, hogy kudarcra van ítélve ez a munka, a 160 ezer áthelyezés, amiről döntés született, nem valósul meg. Igazából Törökország is átvert minket, 3 milliárd eurót adunk nekik, megígértük, hogy vízummentességet kapnak, de Erdogán elnöknek nincs, nem áll szándékában betartani az ígéreteit, Strasbourgban elmondta, mind mindazt, amit az európai civilizációról rosszat gondol. Valettában csúcs találkozóra került sor, de az is egyfajta kudarc volt, Európa képtelen a migrációs áramlást megállítani, és a Schengeni rendszer éppen összeomlóban van. Karéra úr, én ennek egyébként személyesen örülök, hiszen hogy lehetne ezt a helyzetet orvosolni egy ilyen irodának köszönhetően, mint az ELZO? Tönent Hornstein következik. Igen, köszönöm szépen. Én is köszönöm a bemutatkozást, illetve a Frontexre vonatkozó kérdéseket már megkaptam más kollégáktól, a jobban működő rendszer, jobban működő hotspotok kérdését is feltették már, illetve foglalkozott ezekkel a bevezetőjében. Valaki a civil szervezeteket is megemlítette, illetve azt a súlyos problémát, hogy a civil szervezeteket bűnözőnek állítják be. Nagyon sok ember dolgozik a határokon, életeket próbálnak menteni, illetve megkönnyíteni ezeknek az embereknek a megérkezését, tovább indulását, hiszen igazi humanitárius katasztrófa zajlik a határok mentén. Az ön dokumentumában az ötös pontnál van egy alpont, mi szerint a civil szervezetekkel sokkal dinamikusabban kell együttműködnünk, stb. Én szeretném, hogyha erről egy kicsit részletesebben is beszélne, hogy eh, hogyan fognak hogyan fogják felhasználni ezeket a szervezeteket a rendszer működésének javítására, ugyanis ezeknek az embereknek rengeteg tapasztalatuk van a gyengességeket tekintve. Egy csomó hasznos ötletük, gondolatuk lehet, ami önöknek segíthet. Elnök, köszönöm szépen mindenkinek, hogy ilyen fegyelmezetten betartották az időkereteket, és úgy gondolom, hogy Karéra úr hallhatta a támogatásunkat is. Elég komoly feladat 10-15 percben válaszolni mindezekre a kérdésekre. Ha gondolja, akkor összegezze a válaszait, de volt egy-két konkrét kérdés is, ezekre kérem konkrétan válaszolni. Köszönöm szépen, elnök úr! Valóban nagyon sokféle és nagyon érdekes kérdéseket kaptam. Nem mindegyikre könnyű válaszolni. Bocsánat. Megpróbálom ö, ö, csoportosítani őket. Mennyúl asszony kérdezett rá, ö, illetve ö, kimondta, hogy nagyon ambíciózus ez a munkaprogram. Én ezzel kezdeném, hogy azt mondom, hogy több, mint ambiciózus, ez egy realista program. Vannak olyan területek, amelyeket nem hagyhatunk figyelmen kívül az öt pontban fel is soroltam ezeket. A külső fellépés például nem a mi választásunk, hanem a gyökerek kezelése, a probléma eredetének a kezelése miatt fontos, hiszen nagyon sokféle oka van a migrációnak, a déli eh, útvonal egy, elsősorban az afrikai embereket eh, eh, jelenti, akik a jobb életreményében érkeznek, a Görögországon, Törökországon áthaladó útvonal viszont természetében teljesen más, sokkal változatosabb nemzetiségű, állampolgárságú ember érkezik, és a nagy többsége azoknak, akik valóban menedéket kaphatnak, erre érkezik az Európai Unióba. Valaki már feltette a kérdést, hogy tudunk megbirkózni ezzel, és van-e többletforrás igényünk igen, van többletforrás igényünk. Múlt év végén ezt el is mondtuk. Köszönöm a Libe szakbizottságnak, hogy e, pozitív módosítókkal lehetővé tették, hogy az ELSZO 2015 végén többlet keretet kapjon e, körülbelül 30 új álláshelyet kaptunk, ezek e, kritikus fontosságúak az elkövetkező hónapok munkájához. Igazából többet pénzt azonban előirányzatokat nem kaptunk. Az EASO most három éves dokumentumot készít első ízben, stratégiai programkészítési dokumentumot, és itt most első évben egy dokumentumban szerepelnek majd a célkitűzések, munkafolyamatok, erőforrás, pénzigények. A második rész a 2017 utáni időszakra vonatkozó hosszabb távú kiáltásokkal foglalkozik, illetve azzal foglalkozunk a dokumentumban, hogy hogyan tudjuk megvalósítani a feladatunkat. Igen, egyértelműen szükségünk van a Lébel Szakbizottság segítségére, hiszen a költségvetési intézménynek a munkánkhoz, feladatunkhoz többlet pénzt kell majd adnia. A hotspotoknál a múlt havi számok magasabbak voltak, mint a 2015 januáriak. Tehát nincs olyan jelzésünk, miszerint a tervezhető jövőben csökkenne az érkező menekültek száma. Második kérdéskör komolyabb kérdésekkel, nem annyira az operatív kérdésekkel foglalkozik, hogy egyáltalán működőképesünk vagyunk-e a Dublin rendszerben, illetve részt veszünk-e a Dublin felülvizsgálatában, illetve a jelenlegi jogszabályi keretek megfelelnek -e elvége, el tudjuk-e végezni a feladatunkat. Már mindjárt mondanám, hogy igen, ötös cikk a mandátumunkban, az alaprendeletben kimondja, hogy az elzónak nak feladata van a hotspotok vonatkozásában, tehát bár újdonság, a korlátozott erőforrásainkkal megcsináljuk ezt a munkát is. És tehát a Dublin felülvizsgálata nélkül a mandátumunk keretén belül működünk tovább, tehát jogi szempontból szigorúan véve jelenleg is hatályos rendelet 5. cikke alapján rendelkezünk jogkörrel a terepmunkához. Hogyan tudjuk ellátni ezt a feladatot? Már említettem röviden, hogy belső áthelyezésekkel, aztán operatív tervek kialakításával, egy két hotspot tervet írtunk alá, Görögországgal, illetve Olaszországgal, ezek ugye működési tervek, per definíció nem, aztán van egy naptár a tevékenységünkhöz, ott szerepel minden szükséges keret, erőforrás, 2016-ra csak márciusig tudok aláírni, mert ha jól tudom, akkor január 22-én merült ki a 2016-os éves költségvetésünk. Aztán van jó hírem is, a DG Home-mal kapcsolatban vagyunk, a belügyi főigazgatósággal munkakapcsolatban állunk, és úgy néz ki, hogy érkezik majd újabb pénz. Elég lesz ez? Nem tudjuk, hogy kiegészítő költségvetést kell-e újra meg újra elfogadtatni, reméljük, hogy nem. Egy különleges év, korábbi években nem használtuk föl mindig az összes pénzünket, most viszont teljes változás van, az első 20 napra volt elég az éves keret. Tehát a nagyon korlátozott erőforrásokkal is el kell végeznünk a feladatokat. Szükség van-e jogszabályi változtatásra? Lehet, hogy igen. Ez persze a Dublin felülvizsgálattán múlik majd, és ha leveszem főigazgatói kalapomat, őszintén szólva, mindenjen tudjuk, hogy mi nem működik a Dublini rendszerben, ezt már sokukkal megbeszéltem, Eh, ha meghívnak, nagyon szívesen gyakrabban jövök a parlamentbe, és más kérdéseket is szívesen átveszek önökkel. Dublin nem működőképes, ez igaz. Felülvizsgálata megkezdődött, ezt elismerték, a bizottság elismerte. A legutolsó hír, amit olvastam erről, az az, hogy csak márciusban lesz kommunikáció, lehet, hogy csak áprilisban, lehet, hogy még később eh, lesz eh, teljes felülvizsgált szavazásra bocsátható javaslat. Mindjárt tudjuk, hogy Dublin teljesen más helyzetre alakították ki, nem egy válsághelyzetre, és hogy a bajba került emberek megoltalmazásának kritériumai az első származási országot veszik alapul, a menedékkérelemnél a gyakorlatban ez nem működik, alapvetően azért, mert rengeteg ember érkezett a külső határokra, a gyakorlatban nem működik, mert a befogadó rendszerek sok tagállamban nagyon eltérnek, jogi szempontból, munkafolyamatok szempontjából, a származási országok listája szempontjából, az eset munka szempontjából, és mind ezzel mi tisztában vagyunk a regisztrációs eljárás hossza, sebessége, illetve a különböző országok adatfeldolgozási munkája nagyon eltér. Néhány nap és egy év között van az eljárás hossza. Nagyon sok kérelmet még mindig nem dolgoztak fel körülbelül egy millió függőben lévő ügy van a tagállamokban összességében tagállamokat is támogatjuk ezen a téren. Újra kell rend, formálnunk a rendszer tehát, és mi támogatjuk ezt. Erősen részt veszünk ebben a Dublini Review csoportban. Egyes lépések megszülettek már, és tovább folytatjuk ezt a munkát. A kérdésük másik része arra vonatkozott, hogyan tudjuk a áramlásokat kezelni különösen Görögország irányába tartó áramlásokról beszélek. Szeretnék megemlíteni azt a hatalmas munkát, amelyet csapatom és az EASO a telepen végzett. Nem csak arról van szó, hogy a kapacitás építésről van szó, és a, a minőségi mátrix kiépítéséről, és a hagyományos EASO portfóliót, szolgáltatásokat kell operatívá tennünk. Használnunk ezeket az eszközöket, amelyeket konkrét esetekre dolgozunk ki, tehát operatívá tenni az elméletben kidolgozott rendszereket. Ez nagy kihívás, és nagyon büszke vagyok arra, amit ők is említettek, hogy néhány hónapja, amikor átvettem ezt a nagyon kritikus helyzetben ezt a feladatot, akkor, akkor működött, ez nem, persze nem csak nekem köszönhető, én a, a, a cselekvést részesítem a szavak előtelőnybe, de nem egy egy emberen álló vagy bukó dolog van szó, hanem egy olyan csapatmunkáról, amely nagyszerű emberekből áll, akik és bizonyos tagállamok határozott támogatásától is függött, akik szakértőkkel támogattak bennünket. Ez a kiegészítés még nem teljes mértékben, nem teljesen kielégítőt, sokkal többre volna szükség. Gyakorlati példákat is tudok adni. Nem minden tagállam csak a felük járult hozzá a szakértőkkel az elzó működéséhez, holott vállásokat tettek, és amikor küldenek is szakértőket, eléggé össze-vissza teszik, sokszor a munkaink tervezését nagyon nehézé teszi ez. Tehát igyekeztünk megvizsgálni, hogyan tudnánk a menekültügyi szolgáltatásokat olyan szakértelemmel kiegészíteni, amire szükség van, és itt haladunk itt is. A szinergiák a frontex a következő cím. Más és más a mandátum a két szervezetnek. Önök jól ismerik a e különbségeket. És ha össze akarnám foglalni, ez abban áll, hogy a Frontex védi a határt, mi védjük az embereket, akik megérkeznek a határa az integrált határkezelés és az emberek kezelése más koncepció. Az ő munkájuk a regisztrációnál megáll, ott kezdődik a mi munkánk. Tájékoztatva a migránsokat, hogy, hogy ha jogosultak védelemre, akkor megkaphatják. Elkezdtük a munkát helyben kampányolva, a Frontex-el együtt leendítettünk egy projekt, egy pilot projektet, nagyon sokféle ki, használat van a kifejezésnek, ez egy konkrét projekt volt, ahol is a Frontex csapata és az EASO csapata együttműködött, több hónapon át jobban meghatározva a hotspotok működésében nyert tapasztalatok fényében a működést. Az első regisztrációk és az első ö, migráns tájékoztatás lépés után kezdik a mi munkánk, tájékoztatva őket arról, hogy nemzetközi védelmnek mi a, a módszertana, és aztán a regisztráció második lépésében az Erodac rendszer működésében megvannak a komputerek, a szoftverek, a mobil rendszerek, és ezeket kell működtetnünk. Ezért nincs most már több költségvetési pénzünk most, mert erre költöttük a pénzeket. Felgyorsítsam? Elnök, látom a, a részletes válaszaiból és jegyzeteiből, hogy hogyan felkészült, ám amíg nem magadott válaszokra írásban is sort keríthet. A biztos kint vár, úgyhogy én meg kell vállalni a felelősségét az ülés szervezésének, úgymond, és a Safe Harbor kérdésével kell majd foglalkozunk. Elnézést kérek öntől, hogy nincs elég ideje válaszolni, kérem írásban majd. Egy végső, egy, egy, egy záró nyilatkozat persze tehet. Néhány aggály fogalmazódott meg önök részéről a, a, a kísérlet nélküli kiskorúak, meg a, a, a sérülékeny társadalmi csoportok ügyében, a migránsok körében. Én a kapacitás építés tekintetében operatív munkát irányoztam elő, a migránsok sérülékeny csoportjaira külön figyelemmel az ELZO több olyan tanulmányt készített, amely interjú technikákat dolgoz ki a, a nemzeti hovatartozás felmérésére, a sérülékeny csoportok felmérésére, a gyermekek, a, a, a, a sajátságos nemzeti hovatartozású csoportok meghatározására. Ezt az interjúkban már alkalmazást talált, és az adatok feldolgozásában, illetve a menekülügyi kérelmek feldolgozásában mert alkalmazzuk ezt a módszert, A civil társadalommal való működés kulcsfontosságú ebben. Egy, korábban egy évente egy konzultatív fórumot tartottunk az év vége felé, ez drasztikusan változni fog ez a rendszer, erre a szavamat adom, nagyon konkrét kezdeményezések vannak a civil szervezetek bevonása tekintetében, negyedévenként találkozunk, a konzultatív fórum nagy konferenciája lesz ennek a csúcspontja novemberben. Köszönöm szépen a figyelmüket, reméltem több időm lesz, hogy válaszoljak a kérdéseikre, és látom, hogy készült, mondja az elnök. És amit Ensznek mondanak is mondotta, holnap a koordinátorok a, az EO szabályozás 30-as cikk alapján egy levéltervezetet küldünk a koordinátorok kézjegyével a mai meghallgatás tárgyában, és visszajelzünk majd a szakbizottságnak ennek eredményéről. Elnézést kérek még egyszer, hogy nem adtunk időt a részletes válaszokra, amelyekre pedig felkészült. Mint mondottam, írásban szívesen fogadjuk majd a kérdés, a válaszait, és még egyszer elnézést, hogy véget kell vetnünk az ülésnek. Tehát ha a Ekközben a biztos úr és csapat előre jönne az időt takatnák, meg most önnek meg megköszönöm, hogy eljött, nagyon nagy hálásak vagyunk önnek és csapatának, és minden jót kívánunk. 30-as szik végrehajtásában a honlapi napon. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you. Köszönöm szépen. colleagues, if you want to settle down, we... Kedves kollégák, kérek mindenki foglaljon helyet. Nincs túl sok időnk a következő napi rendi pontra. Foglaljanak helyet. Colleagues, we don't have much time. Kedves kollégák, nincs túl sok időnk erre a napi rendi pontra. Fontos kérdésről van szó, mindenkit kérek foglaljon helyet. Foglaljanak helyet. Jurova biztos hogy beszámol a helyzetről, aki az igazságügy, a nemek közti egyenjogúságnak a biztosa. Tájékoztat minket arról, hogy a bizottság és az Egyesült Államok között hogyan áll az egyeztetés, az EU-USA biztonságos kikötő megállapodás kapcsolatban, méghozzá konkrétan a SREM ítélet fényében mindezt. Nem is akarom elvenni az időt a biztos asszonytól. a szó, tessék. Kedves elnök úr, tisztelt kollégák! Nagy örömre szolgál, hogy ma újra itt lehetek az önök szakbizottsága előtt, és be tudok számolni a legújabb fejleményekről az usa folytatott tárgyalások tekintetében, a transatlanti adat továbbítás kérdéseiben. Megígértem, hogy be fogok számolni önöknek, és ezért mm, jelentem meg önök előtt. Tudják, hogy nagyon intenzív tárgyalások folytatna, folytatunk az Egyesült Államokkal. Bizonyára tudják, hogy holnap a bizottság meg fogja vitatni a tárgyalások helyzetét. Szeretném tájékoztatni a kollégákat, és holnap a kollégáimat az önök ma este elhangzó véleményéről. Erős új rendszert kívánunk felállítani. Szeretnénk megoldani a régi biztonságos kikötő rendszernek a hiányosságait. A fő célunk továbbra is az, hogy biztosítsuk, hogy az alapjogokat, a polgárok számára az adatvédelmet, amikor az adatokat átadjuk az Egyesült Államoknak, vagy a világon bárki másnak. Lehetővé tegyük a transatlanti adatáramlást, ami fontos, fontos a gazdagság számára, de mindennek a biztonságos kikötő elvén kell alapolnia. November 6-án egy új keretet állítottunk föl a bizottság részéről, Három hónapon belül kell ezt, hogy kidolgozzuk, és biztosítani kívánjuk, hogy a bírósági ítéletnek meg fog felelni ez a rendelkezésünk. ki kell dolgoznunk egy új szabályzatot, hiszen a bíróság elutasította az előzőt. Itt nem egy konkrét döntés van szó, hiszen 30 évvel ezelőtt egész más volt a helyzet. Az elmúlt hónapokban intenzíven dolgoztunk együtt az USA beli partnereinkkel. A szükséges vállalásokat próbáltuk elérni, tisztáztuk a kérdéseket, és próbáltuk így felállítani az új keretet, ami megfelel a jogi előírásoknak itt egyoldalú döntésről van szó, ahogy tudják, úgyhogy erős vállalásra van szükségünk az Egyesült Államok részéről. Hangsúlyoztuk az amerikai partnereink számára, hogy bármilyen új döntés esetén új jogi kihívások állnak előttünk. Ez fontos az alapjogok védelme szempontjából, de azért is, hogy a jogbiztonságot tudjuk az üzleti élet számára garantálni. A tárgyalások még folynak politikai szinten is. Nagyon intenzív tárgyalások folytak a hétvégén is. A bizottság holnap fogja megvitatni ezt a kérdést, úgyhogy most még részletekben nem tudok belemenni ma este. De azért egy általános áttekintést szeretnék adni a legfontosabb kérdésekről és az általános helyzetről. Az ítélet négy fontos kérdésével foglalkoznék. Az egyik a adatokhoz való hozzáférés korlátozása és a védzáradékok az állami intézmények részéről. A második a jogorvoslati lehetőségek, harmadik az egyedi esetek kivizsgálása, amikor üzleti életben feldolgozzák az adatokat, és a negyedik a kötelező vállalás az Egyesült Államok részéről. Most nézzük a védeladékokat, a korlátozásokat, a állami cégek vagy a közintézmények részéről az adatokhoz való hozzáférés tekintetében. Az ítélet megállapította, hogy a hozzáférés a szigorúan szükséges szintet kell, hogy elérje, és ezt be kell, hogy tartsa. A Snowden ügy, ügy után merült fel ez a kérdés konkrétan, és Obama elnök mandátum alapja alatt vállalta, hogy több átláthatóságot fog biztosítani ezen a területen. A jelenlegi kontextusban specifikus írásos vállalásokat kérünk az Egyesült Államoktól, a tekintetben, hogy az Európából érkező személyes adatokhoz csak a szükséges és arányos mértékben fogják a hozzáférést biztosítani. Meg kell erősíteni azt is, hogy ne legyen tömeges nyomonkövetés, és az a nem Egyesült Államokbeli személyek számára is ezt biztosítani kell. Egyetemen fogalmazok, tovább kell követnünk az eseményeket a jövőben is ezen a területen. Ahogy mondtam, itt nem egy adott döntésről van szó, igazából a monitorozás megkezdéséről van szó. Most bizalomra van szükségünk, de feladatunk az ellenőrzés is éves közös felülvizsgálati rendszert állítunk föl. Ez a rendszer minden aspektusát meg fogja vizsgálni, többek közt a közintézmények adatokhoz való hozzáférését is. Más lehetséges csatornákat, információforrásokat is most vizsgálunk, hogy hogyan tudjuk itt az ellenőrzést ezeken keresztül biztosítani. Ez lehet média, lehet a civil társadalom. Második téma a független vizsgálat és az egyedi jogorvoslat. Európában is igaz az, hogy a hírszolgálati kérdéseknél korlátozott a jogolvosati lehetőség. Itt az európai egyedi panaszok kezeléséről van szó, amikor úgy gondolják európai állampolgárok, hogy az USA hatóságai nemzetbiztonsági területen túlszéles körben használták fel az adataikat. Ennek a megoldása egy ombudsman segítségével történhet, akinek valós cselekvési lehetősége van, és tud választ adni az egyedi panaszokra. Most pedig a személyes jogok megsértése vállalati vagy vállalkozási részről, ez ilyen panaszok kezelésére szeretnék áttérni. Biztosítanunk kell, hogy valamilyen módon megoldódjanak ezek a panaszok is. A tapasztalat azt mutatja, hogy a legideálisabb esetben maga a vállalkozás oldja meg a panaszt. Ha nem, akkor alternatív jogorvoslati lehetőséget kell biztosítani, és ez ingyenes kell, hogy legyen. Az állampolgárnak meg kell adni a lehetőséget, hogy az adatvédelmi ombudsmanhoz forduljon, aki az EU, aki az USA megfelelő intézményeit kell, hogy felkeresse. A Szövetségi Kereskedelmi Bizottság, az FDC stratégiai kérdésekkel foglalkozik, és nem egyedi panaszokkal, ezért egy új mechanizmuson dolgozunk, amivel biztosítani tudjuk, hogy minden panasz választ kap kötelező és végrehajtható módon. Nagyon fontos ez, hiszen az alapjogi kartánkban is szerepel a panaszok kezelésének a joga. Az Európai Adatvédelmi Hatóságok aktív szerepet kell, hogy játszanak ebben az új rendszerben. Ők kell, hogy védjék az egyéni személyes adatokat a karta alapján, és az adatvédelmi ügynökségeknek, hatóságoknak meg kell, hogy legyen a lehetősége, akár kereskedelmi, akár nemzetbiztonsági panaszokról van szó, hogy ezeknek a kezelését elérjék olyan esetben is, amikor az Egyesült Államoknak továbbítják ezeket a személyes adatokat. Az utolsó pont, ahogy említettem, az volt, hogy hivatalos és kötelező vállalásokra van szükségünk az USA részéről. Ez nem egy nemzetközi megállapodás lesz, ez egy levélváltás keretében fog működni. A legmagasabb politikai szinten kell, hogy aláírásokat elérjünk, és el kell, hogy érjük, hogy közétételre kerüljenek ezek a vállalások. Biztosítanunk kell azt, hogy az új rendszer meg fog felelni az ítéletnek. Ahogy mondtam, a célunk az, hogy robusztus új rendszert állítsunk föl, amely a biztonságos kikötő rendszeréhez képest minden egyedi panasz kezelését biztosítja, és az arányosság és a szükségszerűség korlátokat is megfelelően kezeli. Az új kezelés rendszeresen nyomon fogjuk követni, és ebben a nemzetbiztonsági testületek és adatvédelmi hatóságok is részt fognak venni, és ez eltér a korábbi biztonságos kikötő szabályzattal. Nem könnyű ez a feladat, nem könnyű egy erős hidat fölépíteni nagyon különböző jogrendszerek között. De úgy gondolom, hogy a szoros partneri kapcsolat az EU és az USA között megéri ezeket az erőfeszítéseket az ő oldalukról és a mi oldalunkról is. Penny Prickával fogok ma este még egyeztetni a nyitott kérdésekről. Közel állunk már a megállapodáshoz, de azért még szükség van erőfeszítésekre. Számítok az önök támogatására is, hogy amit lehet, le tudjuk zárni ezeket a tárgyalásokat az USA-val. Biztosíthatom önöket arról, hogy a bizottság beszámol önöknek a következő lépésekről is. Köszönöm. Természetesen várjuk a bizottság holnapi közleményét is, talán újabb információkat is majd meg tudunk ismerni. A koordinátorok és az előadók szólalhatnak föl először. Kérek mindenkit, hogy konkrétan fogalmazzon, nincs idő arra, hogy az egész témát újra áttárgyaljuk, csak a mostani fontos kérdésekről beszéljünk. Mindenki szeretne felszólalni, maximum két percben szólalhat föl mindenki. Meg kell, hogy hallgassuk a biztos asszony válaszát, és először a koordinátorok kapják meg a szót. Vosszúr, tessék. Vielen Dank, ähm, vielen Dank. Köszönöm szépen Köszönöm az előadást. Nagy izgalott, izgalommal hallgattam, hogy ezt a nehezen végrehajtható ítéletet hogyan fogja megoldani. Így az amerikai nemzetbiztonság kérdését kell összeegyeztetni az alapjogi elemekkel, amelyeket megkívánnánk, érvényesíteni kívánnánk. E tekintetben az ajánlások a bizottság részéről a, tekint, ezek tekintetében az ítélet után teljesen újra kell gondolni ezeket, hanem is részleteiben egy jó áttekintést nyújtott erről, ám hogyha így végre tudnánk hajtani, ahogyan ezt így leírta, akkor ez nagyon nagy előrelépés volna. Hogyha ezt a tömeges megfigyelési ügyet átalakítanánk egy nagyon célirányos adatfeldolgozás felé, akkor ez egy nagyon pozitív lépés volna, és a titkosszolgálati területeken is meg kéne találni azt az utat, mert éven az állampolgár meghallgattathassék, és nagyon meggyőző volna ez, és gratulálok is önnek, hogyha sikerrel jár ennek az érvényesítésében, ennek a rendszernek, mert nagyon jó előrelépés volna mindazokon területeken, amelyekről beszélt a, kor, a felhasználás korlátozásai tekintetében a titkosszolgálatok részéről, meg azon lehetőséget illetően, hogy, hogy meghallgathat, meg lehessen hallgatni a panaszost, és persze a részteket meg kell majd még vizsgálni, ám hogyha ebben sikerrel jár, amit most ábrázolt, akkor az, akkor az nagyon nagy gratulációt érdemelt. Köszönöm, Zipel asszony. Vielen Dank. Ich kann das, was... Köszönöm. Amit Jura, Jura asszony itt leírt nekünk, célkitűzés gyanánt, egy új megállapodás, nyilatkozat tekintetében csak támogatni tudom. Támogatom azt a célt is, hogy az alapjogokat megőrizzük, meg az összes érintett számára jogbiztonságot is. Persze a részletekben még nagyon több olyan kérdés is megnyílik, amelyeket majd a szövegben kell megvizsgálni konkrétan. Például a független kontroll lehetőségének kérdése. Ki lesz az, aki tényszerűen az Egyesült Államok egész területén egységes kontrollt gyakorol, vagy az egyes szövetségi államok keretében szerveződik ez mag, meg, meg ez, meg a lehetőség szerinti panaszkezelésben is kérdés, hogy föderatív vagy, vagy államonkénti különbségek állnak-e majd fenn. Aztán az áthatóságot tekintve európai szinten is van javítani való itt meg ott, erről most nem akarok most hosszabban beszélni. A hozzáférés, a, a, a megkövetelhető adatok tekintetében kinek, ki által megkövethet a, a tagállami kormányok, a biztonsági szolgálatok, a vállalatok részéről? Ki fogja definiálni annak azt, hogy mi a, a, a megkövetelhető? Ugye nagyon absztrakt cél az, hogy a terrorizmust hogyan határozzuk meg, és persze döntő lesz az, hogy kihatározza meg, mi az, ami megkövetelhető, és mi az, ami nem. Ezt én problémásnak látom. Aztán van egy utolsó pont. Ön szerint hogyan értékelhető az a módosítás, amint az amerikai fél terjesztett be azon kérdés kapcsán, hogy a bírósági jogorvoslat hogyan működjön. Én nem látom világosan ennek az értelmezhetőségét, hogy bármilyen adatserét jóvá kell hagynunk, különben nincs jogorvoslat lehetőség, független attól, hogy hogy néz ki a jogi helyzet Amerikában. Épp az, amit ön célként határozott meg, az mond ellent ennek az elképzelésnek, ezért még nagyon sok nyílt kérdést látok. Nem vagyok olyan optimista abban, hogy ilyen gyorsan rendezhető lesz, és hogy a most fennálló szöveg ellenőrzése fontos volna, mert hogyha a bíróság előtt még egyszer veszítünk egy szöveggel, az mindenféle számára a legrosszabb eredmény volna. Okay, thank you. Colleagues, I'm just taking the coordinators. A koordinátorokat hallgatjuk most meg, kollégák. Meg azokat, akik jelentkeztek. Aki már nem jelentkezett, az már nem került fel a listán, mert kevés az idő. Kirkhope úr nincs itt, úgyhogy most a következő Inhet felt hát asszony. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni a biztos asszony. Megköszönni a biztos asszonynak azt a kemény munkát, amit kifejtett, és örülök annak, meg kell mondjam, hogy nem az ő munkáját végzem. Senki sem irigylően megörökölt egy olyan posztot, ami nem és méltó. Persze az eredményeket jobban meg kell vizsgálni, mihez a részletek hozzáférhetőek lesznek, de már most is van néhány kérdésem, mert nem tudom. Nem tudom, mi a jogállása volt a kép azon vállalásoknak, amelyeket az amerikaiak adtak. Helyesen mutatott rá a bevezetőjéből, hogy nem tárgyalásokról beszélünk, nem kompromisszumról, hanem csak egy olyan helyzetről, ahol az Európai Bizottság kell megítélje, hogy vajon az Egyesült Államok elégséges garanciákat nyújt-e. Igen vagy nem? Ez a helyzet. Ezt kell eldönteni. Először azt mondta, hogy Obama elnök átlathatósági garanciák tekintetében reformokat vezetett be, meg mindenfélét mondott. Hát én nem tudom, milyennek a, a jogi státusza, ez az elnöknek egy egyoldalú bejelentése, de nem jogszabály. Aztán beszélt a kormány általani írásos garanciákról. Mit jelent ez? Hogy egy új kormány lesz, nyilván más lesz. Milyen írásos garancia áll fenn? És mit fog ez érni, hogyha új kormány, mondjuk a Trump kormány áll föl, vagy... Tehát mindezek nem elégítik ki a bírósági ítélet követelményeit, mert a bíróság az adatgyűjtés limitált korlátozásáról szól. Én meg nem látok itt semmilyen korlátozás adatok tekintetében. Aztán beszélt egy ombudsmani posztról, ahol ténylegesen cselekvési hatáskörrel bírna. Mit jelent ez? Hogy az NSZ-vel szembe szállhat az ombudsman? Hát azt nehezen képzelem el, őszintén szóval. Aztán a kötelező vállalások tekintetben aláírások a legmagasabb politikai szinten beszélt. Ha az amerikai tényleg komolyan veszik ezt, akkor el kell fogadjanak egy jogszabályt, törvényt, ha komolyan veszik. Ám szerintem nem komolyak és nem őszinték ebben. Ha azok lettek volna, akkor már rég elfogadtak volna egy jogszabályt, olyan formában, ami tényleg egy garanciákat nyújt az európai állampolgároknak, de nem őszinték szerintem, akkor miért lenne ez elég nekünk? Az Európai Bizottság kell eldöntse, hogy ez megfelele a esetjognak, nem csak a Sremszkésznek, hanem egy, több más esetjogi elem is szerepel itt a megfigyelés tekintetében. Tehát megfigyel, megfelel az esetjognak, meg a jogszabályoknak, megfelel azoknak a jogszabályoknak, amelyeket nem sokára remélem elfogadunk. Én nem vagyok jogász, nem láttam a részleteket, nehéz megítélni, ám meg kell mondjam, nem látom biztosítottnak azt. Így, és nem tudom, hogy az Európai Bizottság kell-e fenntartsa az Európai Unió jogszabályait, mert ha ők nem teszik, ki teszi meg? És ha ez nem történik meg, akkor biztosak lehetünk, hogy Max Schrems holnap egy nagyon aktív európai állampolgár, meg több száz barátja bírósághoz megy, megy majd, Úgyhogy eh, hát bíróság állóvá kell tegyük ezt a dolgot, nem látom a garanciáját ennek még. Mrs. Ernst, please. a fel. Ja, ez a... No hát, köszönöm először is a magyarázatot is, meg hogy a, eh, a Schrems ítéletre is hivatkozott. Sokszor elfeledkezzünk erről nagyon gyorsan ebben a körben, erről az ítéletről. Fontos, hogy emlékezünk rá, és persze egy sor kérdés adódik, hogy voltak éppen mit is csinálunk most? Ugye nincs megállapodás, nincs jogszabály. Egyfajta eh, aláírás cseréről van szó, vagy, vagy, vagy szövegcseréről. Hát eh, kivel cserélünk? Itt szetliket cserélünk? Abszolút nem átlátható ez nekem. A világ egyetlen országa sem fogadná el bizalom alapjaként az, hogy jegyzéket cseréltek, vagy, vagy szöveget cseréltek alapjogi kérdésben. Aztán az adatok korlátozása. Hogyan garantálják azt, hogy ez megtörténik egyáltalán? Jól tudjuk, hogy az NSZ-beli kollégák biztosan más módon férnek hozzá adatokhoz. Aztán ugye minden panaszt feldolgoznak, minden egyes adatok. De hát tehát a, ki fogja ezt benyíteni az adatvédelmi hatóságok, vagy ki foglalkozik majd ezzel? Tehát nem világos ennek a jogi kerete egyáltalán. Aztán mi lesz a nem európaiakkal? Ott lesznek, benne lesznek-e, nem lesznek benne, csatlakoznak-e, vagy sem? Tehát az írásos ö, hozzájárulások, hát izgalmas kérdés ez de hát a tapasztalataink alapján ezért a bizalomnak vannak határai. Aztán a második gondolat. Mit gondol arról, amit a kongresszus mond? Tehát ha nem fogadják el ezt a szöveget, és nem lesz kedvük egy Redress Act-et elfogadni, amelyet a ernyő megállapodásban megállapítottunk, Nagyszerűnek tartottuk ezt, ám az amerikai oldalon, hát igen, nem tudom. Jobb ennél pontosabban tudni öntől. Kedves kollégák, két előadó fog szót kapni, és a többiek is szót kapnak, de azt szeretném kérni, hogy mindenki tartsa magát a két perchez. Oh, Laura, do you want to take... Large koordinátorként mindenki két percet kap, csak meg kell, hogy hallgassuk a biztos asszonyt. FDD, kettő perc. Köszönöm, elnök úr, rövid leszek. Először is azon csodálkozom, hogy több alkalommal említette a biztos asszony, hogy csak a szükséges és fontos adatok begyűjtésére fog sor kerülni. Mit jelent az, hogy szükséges, mit jelent az, hogy fontos, az értelmezés az kockázatos és veszélyes is lehet ezért talán pontosításra lenne szükség, egyértelmű definícióra. Mit jelent az, hogy szükséges, mit jelent az, hogy fontos, hogy ne legyen visszaélés. Másodszorban kollégák részéről már elhangzott, hogy itt magas intézményi szinten aláírt levelekről van szó. Jogászként nehezen tudom elhinni azt, hogy egy levélnek kötelező érvénye legyen. Hogyha nincs egy amerikai jogszabály arra vonatkozóan, hogy milyen védelmet biztosítanak az egyének számára, az egyéni panasz számára, az egyén egy levél alapján panasz nyújthat be. Jogi szempontból ezt hát nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy milyen fajta védelmet lehet garantálni így az egyének számára. Amerikai egyénekre és európai egyénekre is gondolok. Köszönöm. Köszönöm, Loresten asszony. Köszönöm, Claude, és köszönöm, Jurova asszony, az áttekintést. Meg kell, hogy mondjam, hogy nem igazán tiszta előttem a kép. Az új biztonságos kikötő rendszerben milyen biztosítékok vannak, mitől magasabb szintű a védelem, mint volt egy új Trump ítéletet nem veszítenénk el. Szeretném, ha pontosítaná ezt. Másik téma. Nem beszélt a jogorvoslat folyamatáról, a szenátusi jogorvoslati jogszabálymódosításról. Egy külföldi ország esetén kereskedelmi adatfeldolgozás esetén lehetőséget kell biztosítani a hozzáféréshez. Ez egy úgy tűnik, mintha ez inkább ellenébe mondana, vagy ellenébe szólna annak, mint amit ön mondott, tehát hogy nem igazán fog működni úgy ez a új rendszer, mint ahogy ön bemutatta. Mi a véleménye erről? Köszönöm, Jan. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani a biztos asszonynak, hogy beszámolt a tárgyalások helyzetéről új egyoldalú döntés a cél az Egyesült Államok vállalása tekintetében az továbbításra vonatkozóan. Az a benyomásom, hogy amíg nem látjuk a pontos megfogalmazást, addig nem tudjuk értékelni, hogy mi van előttünk. Az arányosság érvényesülni fog, a nem Egyesült Államokbeli állampolgárok számára is a jogokat elismerik. Ez igazán nem fejezi azt ki, hogy pontosan miről is van szó. két kérdés is fölmerül pillanatnyilag ezzel kapcsolatban bennem. Az egyik, hogy a nem Egyesült Államok belül személy az adathozáférés nemzetbiztonsági okból. Úgy értem, hogy lesz itt egy ombudsman, aki kezeli a panaszokat. Mi a tervezett felállása ennek az ombudsmani hivatalnak, milyen jogi következményei lesznek a panasz kezelésének. Fontos, hogy erre a kérdésre választ kapjunk. Ez volt az egyik fontos pontja a bíróság értékelésének, amikor az Egyesült Államok beli jogi keretet ellenőrizték, akkor ugye azt találták, hogy a nem Egyesült Államok beli személyek jogvédeleme nem megfelelő ezen a területen. Amikor az FTC végrehajtásról beszélt, ez áll a biztonságos kikötő mechanizmus középpontjában ez állt, és az új mechanizmus esetén is azt mondta, hogy az FTC minden esetet meg kell, hogy vizsgáljon. Hogy lehet ezt biztosítani? Mi biztosítja azt, hogy az FTC tényleg minden egyes esetet kezelni fog. Aztán a legutolsó panaszkezelési lehetőség, ahol a végrehajtásról is beszélnünk kell, meg kell nézni, hogy ez az Európai Unióban hogy működik, Szeretném tudni, hogy ez a legutolsó lehetséges mechanizmus részleteiben hogy fog kinézni. Még egy kérdést szeretnék hozzátenni, mivel az, ernyi, az ernyő megállapodás előadója is vagyok. Ugye van egy bizonyos kapcsolat ezzel az ernyő megállapodással. Számunkra az is kérdéses, hogy az ernyő megállapodás keretében hogy fogják teljesíteni az elvárásainkat, hiszen ez a kapcsolat számunkra is fontos, és itt jogi aggájaink vannak. A panaszok jogi kezelése tekintetében lehet, hogy ez kapcsolódni fog állampolgársághoz. Milyen megoldást tudnak erre találni? Köszönöm. <clears throat> Köszönöm szépen. Stevens Sasson következik most. Elnök úr, mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani a biztos asszonynak a magyarázatokért. Vannak azért kérdéseink is. Az egyik fő kérdés, ami felvetődik, ebben a kapcsolatban, az az, hogy az EU inkább ekvivalenciát, nem adekvációt szeretne. Igazából azt várjuk-e külső országoktól, hogy az EU szabályozást emeljék át egy az egyben a saját jogrendjükbe, és ugyanolyan jogorvoslat érvényesüljön. A második kérdés, a bizottság el tudná magyarázni, hogy milyen mechanizmus érvényesül az átmeneti időszakban. A bizottság szerint bármilyen ö, harmadik országgal lehet -e olyan megállapodást kötni, amiben nem kötnek bele a jövőben a bíróságok. Az EU és más harmadik országok közötti megállapodás ö, sok között van-e olyan, amit alkalmazni lehetne az USA-ra? Köszönöm. Borni úr, tessék. Thank you very much, Mrs. Commissioner. Köszönöm szépen, biztos asszony, az erőfeszítéseit, az elvégzett komoly munkáját úgy látom, hogy sikerült előrelépni, optimista vagyok, de azért két helyeim is vannak. Az jó elképzelés, hogy ne egyetlen Európai Bizottsági döntés legyen és egy mechanizmus, hanem többféle szabály és több mechanizmus működjön jó elképzelés, hogy létrehozzunk egy új jogkört a nemzeti szinten az ombudsmanok számára, és így az állampolgárok a panaszaikat hozzájuk nyújthassák be. De esetleg részletesebben is elmondaná, hogy mi az elképzelése ezzel kapcsolatban? Nyilván nem most, hanem majd a későbbiekben. Tehát hogyan lehetne ilyen mechanizmus keretében ezekhez az ombudsmanokhoz fordulni. Jó elképzelés az is, hogy évente közös felülvizsgálatra kerülne sor, de hogy nézne ez ki, hogyan valósulna meg. A harmadik dolog pedig, amit mondanék, a kételyekhez kötődik, mennyire vetjük komolyan az Egyesült Államok képviselőinek nyitottságát, őszintességét, hogy tényleg elkötelezettséget jelentenek -e ezek a nyilatkozatok, és mennyire. Köszönöm. Weidenhauser úr, tessék. Äh, Köszönöm a magyarázatokat. Szerintem, ha összevetjük a helyzet a három hónappal ezelőttével, akkor mindenképpen fontos előrelépéseket könyvelhetünk el. Jól ismerjük a akkor nem ismerjük részteiben a megállapodást, meg kell beszéljük, hogy vajon megfelel ezeknek a követelményeknek, vagy sem. Szerintem itt főleg arról van szó, hogy az alapjogi konformitást helyre kell állítanunk. Ön is bevezet arról, hogy lényegi fontosságú ön számára ez. Ezt az eredményt feltétlenül el kell érni. Kérdés, hogy a megállapodásnak milyen jellege lesz. Egy levélcsere, levélváltás, szerintem nagyon gyenge eszköz. Meg kell nézzük, hogy elég ez, és szerintem bizonyan mondható, hogy, hogy az eldöntött adatvédelmi rendeletnek meg kell feleljen, különben nincs értelme annak. Remélem, hogy mindenben sikerrel jár majd. Nem vagyok azonban biztos abban teljesen, hogy az amerikai fél tényleg így akarja ezt majd. Van némi, hát lényegi aggályom ezzel kapcsolatban. Ám hogyha ez nem működik, mi a, a B-terv? Mit csinálnak ma, mit csinál akkor? Nagyon releváns kérdés szerintem ez a B-terv vonatkozó számunkra. Köszönöm. López Aguilar úr a következő. Köszönöm szépen. Én azt hiszem ez az eszmecsere nagyon hasznos. Ám azért hozzá tenném a kérdésemet is. Én is csatlakozok néhány aggájjal az eddig mondott aggályokhoz. Első kérdésem, hogyan látszik, milyen kilátása vannak a, a tárgyalások befejezésének, mi a perspektívája? mikor lép életbe majd az új Safe Harbor megállapodás a tervek szerint. A 2016 ugye választási év, ezért vegyük ezt is figyelembe, és itt egy, pusztán egy levélváltásról van szó, egy olyan elnök kihivatallal, amely hát egy, egy úgymond béna kacsa elnökség, már ugye nem sokat mozoghat, és a kongresszus eh, ellenszele, vagy ellenzéke legalábbis az elnöknek. Aztán, mert a többség, a konci többség, aztán a Safe Harbor megállapodás megsértéséről beszélt, hogy magánszervezetek is megsértik, ezt nem csak közhatóságok. Úgyhogy ezek a jog, mondtam, vállalatok, vagy akár magánszemélyek is megsérthetik ezt. Milyen garanciákat állítunk fel, hogy, hogy ezt megakadályozzuk a jövőben? Köszönöm, Gomez asszony. Köszönöm. Értem a nehézségeket, biztos asszony, mert a mostani helyzet elképesztő, jogs, folyamatos jogsértés állapotában vagyunk, és a problémák ellenére mégis önnek az a feladata, hogy, hogy valamiképpen előre jusson, valahogy javítsa a helyzetet. Ez bizony nem könnyű feladat, ez nyilvánvaló. Hogy olyat ugye az ördög a résztekben rejlik, ahogy ezt mindig elmondjuk, itt is elhangzott, én különösen azt szeretném megkérdezni öntől, hogy vajon az ombudsman gondolata a hivat, megfelelő kapacitása bírna ez a poszt? És a tagállamok tekintetében hogy működő? Mert csak esetben, különösen a hírszerzések esetén, szeretek esetén a tagállam ráhagyja a hírszerzésére, hogy elvégezze a piszkos munkát a, a másik fél felkérésére. Úgyhogy kérdés, hogy itt a tagállamokkal szemben is lesz a kapacitás, hogy ki, mert sok eset adódik a FRA ügynökség ügyében is. Nem volt demokratikus felügyelet. Több tagállamban sem, Portugáliában, hazámban sincs ilyen felügyelet egyébként, most felügyelet a, a szolgálatok felett. Úgyhogy jó lenne, hogyha a bizottság vagy valami más entitás elvégezni ezt a feladatot. Ez, ebből adódik a kérdésem az összes önfelelt sorolt ügyel kapcsolatban hogy a megállapodás státuszát illetően, ugye ez egy, egy levélváltásról beszélünk csak most, a tagállamok is kötelezőnek tekintik-e majd? Még hogyha Tusk úr, meg Juncker úr, meg Obama aláírják, vagy a tagállamok, saját tagállamok kötelezőnek tekintik-e majd ezt? És, és tartják-e magukat ezek a vállalásokhoz? Thank you very much. Um, Köszönöm miatt megadom a szót, visszadom a szót, önök biztos asszony, hagyom mondjam el röviden. Több kollega felvetette azt a kérdést, hogy mi a hatása ennek a megállapodásnak. Írásban ugye még nincs semmi, honlap terjeszti be a kollégium elé, a biztos a kollégium elé ezt az anyagot. Kérem kollégáimat, hogy gondolják végig, hogy ugye értékelve a most elhangzottakat lássuk, hogy nem világos még az ombudsman posztjának miben léte, a javaslatok státusza, tehát újra is újra elhangzottak erre vonatkozó megjegyzések. Több hozzászólót nem teszünk a listára, már nincs senki rajta. Úgyhogy gyorsan elmondom én a magamét. Tehát nem volt rajta a listám. Nincs a listán. Legyen, kérem, türelemmel és segítse a vitát. Hadd mondjam el én, amit akarok. So what I was just saying was... Uh, Tehát két javaslatom van. Egyrészt segítsük a bizottság munkáját, és segíthet bennünket is, hogyha lenne egy meghallgatás vezető amerikai tisztviselőkkel, meg EU tisztviselőkkel, egy nyílt és átlátható meghallgatás, hogy átláthatóan nyíltan, őszintén megbeszéljük, hogyan értékelhetőek ezek a dolgok. Tehát mi a státusza ennek az ombudsmannak? hogy segíteni egyéneket a bírósági jogorvoslatban? Tehát jó lenne ebben, hogyha születne egy parlamenti állásfoglalás, és egyfajta politikai lökést adhatnánk a bizottságot segítendő, mert ez nagyon sajátságos eljárás ez, nem? Ez megállapodás. Egy nagyon különös hibrid megállapodásról van szó. Ezt a két dolgot szeretném javasolni a holnapi koordinátorok ülésére is, itt az agályokra válaszként is mondtam ezt el. Biztos asszony, kérem, reflektáljon a kérdésekre. Köszönöm szépen. Be van ez kapcsolva? Ez be van. Akkor abba beszélek. Most már nincs. Jó. Hölgyeim és uraim! Számítottam rá, hogy ez fog történni, számítottam rá, hogy a be, az, az ismertetőm nem fogja kielégíteni önöket. De hát az elején mindenképpen általánosságban kellett fogalmaznom, többen említették önök közül, hogy jogászok, és a jogászok mindig magát a szöveget, a megfogalmazást akarják látni, hiszen az ördög mindig a részletekben lakozik, még egyszer elnézést az általános információkért. Pillanatnyilag nem tudom még a részleteket önök elé tárni, de megpróbálok válaszolni az önök által feltett kérdésekre, amennyiben ez lehetséges. Azt kérdezték, hogy bízom-e a partnereinkben, az usa partnereinkben. Azt kell, hogy mondjam, hogy bíznunk kell bennük, Ugyanakkor azt mondom, hogy ellenőrizni is kell a dolgokat. És mi azt akartuk megvalósítani, hogy az adatokhoz való hozzáférés korlátozásánál a biztonsági szolgáltatók részéről mindig a korlátozások pontos megfogalmazását, leírását várjuk, hogy ezeknek milyen jogalapja van a nemzeti jogban, hogy a 28-as elnöki utasításhoz hogyan kötődnek, hiszen ott szerepelnek a mentességek, ami alapján a nemzetbiztonsági szervek hozzáférnek az adatokhoz. Mindezek alapján nagyon részletes leírását kértük ki e, a korlátozásoknak, illetve arra is rákérdeztünk, hogy mit értenek az amerikai szakemberek szükséges és arányos e, hozzáférésen. Hiszen ez a mi terminológiánk, jó, ha tudjuk, nem árt, ha tudjuk, hogy ők mit értenek rajta. Részletes meghatározásokat kértünk, nagyon részletes szövegeket, leírást, testre szabott, korlátozott hozzáférésről, ami prioritást élvez a tömeges általános hozzáféréssel szemben, amire sor kerülhet, ami ritka esetben előfordulhat, valójában három feltétel esetében, vagy három körülmény esetében, hogyha technikailag vagy operatíve nem működik a korlátozott hozzá, célzott hozzáférés, akkor erre sort lehet keríteni, de megállapodtunk az amerikai partnerekkel, hogy a célzott hozzáférés kell, hogy prioritást élvezzen, ennek nem léphet a helyébe a tömeges lehallgatás vagy hozzáférés. És nagyon pontos meghatározásokat követeltünk a partnerektől, és ennek alapján tudjuk mi ellenőrizni, hogy mi történik. Ezért mondtam az elején, hogy a bizottság nagyon erőteljes kötelezettséget vállalt az állandó ellenőrzésre, az éves jelentés kapcsán, amikor a nemzetbiztonsági szervek is beszámolnak, utána nézzünk a cégeknél is, hogy hány nemzetbiztonsági felkérésnek tettek eleget, aztán a sajtó jelentéseket, a civil szervezetek beszámolóit is fogjuk olvasni. Washingtonban jártam korra, erre is kötelezettséget vállaltam. Tehát jó magam, úgy érzem, hogy ez a legnehezebb része a dolognak, hiszen a titkos szolgálat természeténél fogva titkos. Így nem oszthat meg velünk konkrét információkat a, arról, hogy szükséges, illetve arányos volt egy hozzáférés. Az ombuds személy ezért kerül bevezetésre, a mi kérésünkre, és nagyon magasan kell, hogy helyet foglaljon az amerikai állami adminisztrációban ez az ombudsman. Ugyanis erőteljes követelésünk volt, hogy hivatala független legyen, működésében ne kaphasson utasítást, illetve konkrét esetekben is kikérhessen adatokat a biztonsági szervektől. Továbbra is tárgyalunk az amerikai féllel, ugyanis az ombudsman létrehozását egyfajta opcióként ajánlották fel, ez még újdonság, még véglegesíteni kell a tárgyalásokon de biztosíthatom önöket, hogy amennyiben felhasználjuk az ombudsman lehetőségét, akkor mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy kompetens személyről legyen szó, és megfelelő jogkörökkel rendelkezzen. Tényleg hozzáférjen az információkhoz, és ráérezhessen, hogyha valakinek a magánélethez való jogát nem tartotta be a valamelyik nemzetbiztonsági szerv. Az új Safe Harbor megállapodás, vagy ne is hívjuk ennek, más nevet kívánunk adni ennek a mechanizmusnak, világos nem csak a bírósági ítélet alapján, hanem a korábbi tapasztalataink alapján is, hogy új mechanizmusra volt szükség, tehát újra kellett csinálni a dolgot magasabb színvonalon. A bírósági ítélet nagyon jó benchmark, nagyon jó referencia, nagyon sok adatot adnak át Európából az USA-nak, és nagyon sokak üzleti működése múlik azon, hogy működjön ez a rendszer. Na most, hogy ugyanezt tesszük-e más külső országokkal, természetesen, amikor megfelelőségi határozatokat kell hoznunk, hogyha ekvivalens, illetve megfelelő védelem feltételezhető egy külső országban, akkor meg kell győződnünk róla, hogy tényleg megfelelő szintű-e az. Meg kell győződni arról, hogy az amerikai jogi kötelezettségvállalások mögött is megfelelő garancia áll-e, ahhoz, hogy meg tudjuk ítélni, hogy a bíróság ítélet megfogalmazásával élve ekvivalens-e a rendszerük. Nem kérjük, hogy azt mutassák be, hogy teljesen azonos a védelem, hiszen már az elején beszéltünk róla, hogy két teljesen különböző jogrendszerről van szó, viszont erős, erőteljes garanciákat igenis kérünk annak érdekében, hogy a magánadatok amerikai földön való védelméről megállapíthassuk, hogy az megfelele az európai védelemnek a lehető legerőteljesebb jogilag kötelező kötelezettség vállalást kérjük, és egyesek önök közül említették, hogy a puszta levélváltás talán nem ez a szint, de felhívnám a figyelmüket arra, hogy több szintje van ennek a rendszernek. A bizottság részéről egyetemen fel akarjuk állítani az elvárásokat az amerikai testületekkel szemben. A levelekben fogalmazzuk meg ezeket a kívánságokat vagy elvárásokat, amiket a hierarchiában a legmagasabb szinten álló személyekkel, hogy aláírjanak. A levelek számunkra jogilag kötelezőek lesznek, mi így értelmezzük ezeket. Néhányan említették, hogy választások lesznek az Egyesült Államokban, nincs más lehetőségünk, mint hogy folyamatosságot várjunk el, hanem akkor fel fogjuk függeszteni az új rendszert. Ez teljesen egyértelmű. A jelenlegi adminisztrációval dolgozunk most. Úgy gondolom, hogy a helyes dolgot tesszük, amikor azt kérjük, hogy a lehető legmagasabb szinten írják alá ezeket a leveleket, ezek a levelek tartalmazzák az amerikai vállalásokat. Szeretnék újra emlékeztetni arra, hogy egy oldalú döntés lesz a panaszkezelés, a bizottság komitológiai eljárás keretében fogja ezt megtenni, természetesen követni fogja a bizottság ezt az eljárást. Higgyék el, ez az egyik legfontosabb döntés, amit javasolok. Egy ilyen döntéssel részesei leszünk a felelősségnek is, felelősek leszünk a tekintetben, hogy az Atlanti-óceán másik oldalán mi történik. Erre a döntésre szükségünk van, és ezt a bizalomra kell, hogy építsük. Még egyszer azt mondanám, hogy folyamatos a bizalom, de folyamatos kell, hogy legyen az ellenőrzés is. Cipla, Cipler asszony. a szövetségi vagy állami joghatóságra kérdezett rá, mi a szövetségi szinten mozgunk, úgyhogy ez az ombudsman a teljes szövetségi államra érvényesen fog működni. A jogi, jogorvoslati kérdések Úgy gondoljuk, hogy ez hamarosan elfogadásra fog kerülni, nem függ ez közvetlenül a megállapodástól, vagy a kereskedelmi adatcserétől, hiszen itt fontos az árnyék megállapodás is, a jogorvoslati helyzet. Nehéz ez a szituáció, de remélem hogy a jogorvoslati kérdésről szóló megállapodás hamarosan elfogadásra kerül. Néhányan rákérdeztek arra, hogy nem csak EU állampolgárokról van szó, harmadik országbeli állampolgárokról is itt szó van. Tudom, hogy a jogi, parlament jogi szolgálatáról kaptunk egy véleményt, és erre választ is adtunk. Még dolgozunk el ezen a kérdésen. Korlátozásra kapcsolatban úgy gondolom, hogy már választottam a lehető legpontosabb megfogalmazást kívánjuk kidolgozni a korlátozásokra vonatkozóan az új biztonságos kikötő mechanizmusban. Még egyszer elmondanám, hogy majd a való életben meglátjuk, hogy ez hogy működik. Szorosan nyomon fogjuk követni a mechanizmus működését. Ha azt látjuk majd, hogy nem működik az új rendszer, akkor lesz egy egyértelmű felfüggesztési záradék, amiben az fog szerepelni, hogy ha a rendszer nem működik, ha a vállalásokat nem teljesíti az amerikai fél, felfüggesztjük az új mechanizmust. Pontosabb megfogalmazásokat kértek az eljárások tekintetében a panaszkezelésre vonatkozóan ahogy mondtam, az elsődleges megoldás az panasztosok, az EU állampolgárok maguk tudnak a vállalkozásokkal szemben panasztal élni. Mostanáig az a tapasztalat, hogy a panaszok nagy részét a vállalkozások, a cégek megoldják. De lesznek más lehetőségek is, hogyha ez nem működik. Az adatvédelmi hatóságoknak fontos szerepe lesz. Alternatív vitarendezési mechanizmus is rendelkezésre fog állni. Amerikai területen a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság, az FTC fogja kezelni ezeket a panaszokat. Néhányan kérdezték az FTC kompetenciáját. Nincs más lehetőségünk, mint hogy tiszteletben tartsuk az FTC döntési illetékességét. Stratégiai kérdésekkel foglalkoznak, ahogy mondtam, nem egyéni panaszokkal, úgyhogy ha az FTC nem foglalkozik egy panaszsal, erre vonatkozóan egy választott bírósági panel rendszerét állítjuk föl, mint legutolsó megoldási lehetőség, de még ki kell dolgozni a részleteket ebben a témában is. Néhány részletkérdésről még megállapodást kell, hogy kössünk. Nézem, hogy elfelejtettem-e valamit. Szeretném a tolmácsokat kérni, hogy még néhány percig dolgozzanak, mert látom, hogy interve, intervete asszony szeretne még valamit mondani, hát röviden igen, röviden. Ilyen vu érzésem van. Nagyon hasonló megbeszélésünk volt akkor is, amikor a PNR megállapodásra beszéltünk az USA-val, az USA vállalkozásokat javasolt, vállalásokat javasolt, hát ez majdnem olyan, mint az írásos levél, és aztán rájöttünk, hogy ez nem elégséges, Úgyhogy ne kövessük el ugyanezt a hibát. Ha elkövethetnek hibát, de az legyen új hiba, ne ismételjék meg a korábbit. Tudnunk kell, hogy pontosan ez, ennek az egésznek mi a jogi státusza. Igen, de hát tudjuk, hogy mi a szándéknyilatkozat, meg egy írásos vállalás között a különbség. Hasonlóan röviden kérem. Merci, Monsieur le Président, et merci. Köszönöm elnök úr, és köszönet a tolmácsoknak. Nagyon fontos, biztos asszony, hogy ma mm, eljött hozzánk, és a sem ítélet következményeiről beszámolt, hiszen az ön által képviselt intézmény mm, döntését kérdezte meg a bíróság. Egy kicsit agályos mindaz, amit hallok. Először is a bizottság túlságosan bízik az amerikai rendszerben az egyetlen dolog, amit elértek, egy levélváltás, hát ez nagyon megfoghatatlan kérdés, ön azt mondta, hogy majd ez működni fog. Hát én ebben nem hiszek, úgy gondolom, hogy ez az állam, ez egy partner, viszont tömeges megfigyelést is, tömeges ellenőrzést is elkövetett, és ezért nem vagyok egyáltalán biztos abban, hogy ez mindez úgy fog működni, ahogy ő mondta. Ott voltam a Fehérházban, Washingtonban, egy európai parlamenti misszió keretében amerikai funkcionárusokkal találkoztam. Beszéltem velük, persze Obama elnöke nem találkoztam, de egyáltalán nem ezt az együttműködés szellemét mutatták. Az amerikai szuverenitásról beszéltek, és azt jutottak az értésünkre, hogy nem gyakorolhatunk nyomást rájuk. Úgyhogy biztos asszony, nem tudom, a, nem arról van szó igazából, hogy a mi védelmünket feláldozzák, feláldozzák csak azért, hogy a T-tip aláírása kerüljön végre, elnök. Ha még néhány utolsó megjegyzést szeretne tenni a tolmácsoktól, újra azt kérem, hogy még néhány percig maradjanak itt velünk. Szeretné esetleg lezárni a kérdést? Köszönöm. Csak röviden válasz az utolsó kérdésre. Nem. Nem áldozzuk fel a magánatok védelmének fontosságát, és csak megismétlem magamat eh, azt elmondva, hogy a fő célunk éppen az, hogy garantáljuk az, hogy egyenlő védelmet kapjanak amerikai területen is ezek az adatok, mert hogy ott nincs sok hatóságunk, ezért nyilvánvalóan az amerikai hatóságokra kell támaszkodnunk ennek érvényesítésében, abban, hogy olyan garanciákat adjanak, melyek révén biztosítható ez a védelem. Kicsit frusztrálna az, hogyha azt mondanám, azt a benyomást keltettem volna, hogy egyszerű tárgyalások állnak mögöttünk. Hát éppen, hogy nem. Nagyon kemény tárgyalófél az amerikai, és most is az. És ezért mondom, némi bizalmat kell adnunk, megengednünk, ám meg kell határozzuk a szabályokat, amelyek a maxi- lehetőség szerint maximális teret engedik nekünk arra, hogy ellenőrizzük, hogy működik a dolog, és folyamatos garanciákat kapjunk arra, hogy ezek a garanciák meg is valósulnak. Ha a gyakorlatban ez nem működik, persze az nem jó, de hát meg kell várjuk az időt is megvizsgálni, hogy működik ez, és aztán majd hogy működik, mert a rendszernek egyszerű, erősnek kell lennie ahhoz, hogy megvédje az európai adatokat, képes legyen erre. Köszönöm szépen. Különleges a helyzet, hogy a bizottság tárgyal az Egyesült Államok hatóságával, tehát holnap fogja beterjeszteni a kollégium elé az írásos anyagát. A politikai szerep ben támogatni szeretnénk, magas körben komoly aggályok övezik ezt a kérdést. A korábban tett javaslataim szerintem érvényesek, és ezt széles körben támogatjuk azt, hogy részt vehessünk ebben a folyamatban. Mert bennünket is köteleznek ezek a vállalások, úgyhogy Ezért kértük a 2010 után a felfüggesztést, úgyhogy ezeket a javaslatokat holnap a koordinátorok ülés elé terjesztem, meglátjuk, hogy hogyan értékelik, és köszönöm még egyszer az előadását, meg hogy eljött holnapra sok sikert kívánok. Köszönöm, és köszönöm kollégák, hogy bírták mostanáig. Köszönöm.